Goed, collega's. Ik stel voor dat we onze werkzaamheden uh, verder zetten. Voor de mensen die uh, niet aanwezig waren of niet mochten aanwezig zijn, er is gestemd over. Kedves kollégák, örülök, hogy mindenki visszatért. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy szavaztunk az imént. 17 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás született, úgyhogy eh, Léna urat támogatjuk. Ajánl a Szender asszonynak ezt kell majd megírni az ő jelentésében. Az ötös rendőben ötös napirendi pont következik a közös vállalkozások 2012-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítése. Rüvig úr az előadónk, csak hogy ő éppen az itrében szavaz, de itt van Greszle asszony, aki átveszi ezt a témát, Reméljük, hogy Rübig úr megérkezik az itrés szavazásról, és akkor ő is ki tudja majd egészíteni a vitát. Akkor azt javasolnám, hogy hallgassuk meg a számvevőszéket. Két képviselője is itt van ma a számvevőszéknek. Bertrand Albug, Szeretném megkérdezni, hogy kettejük közül ki fog először hozzászólni, nem is találom önöket a teremben. Ja, már megvannak. Jó. Um, Tisztelt Kokobu tagok, két uh, külön jelentést készítünk el minden egyes évben az egyik a, meg, a tranzakciók megfelelőségére, a másik pedig a mérlegre vonatkozik. Minden egyes közös vállalkozásról tehát egyszer csak elkészül egy éves jelentés. A 2012-es egyébként négy fontos témát tárgyalt, a költségvetés végrehajtása, a belső auditorok, monitoring és jelentéstétel a szellemi tulajdonjogokról. Ez az első olyan alkalom, hogy ezeknek elkészül egy összefoglaló jelentése is, amely nyilvános, remélem, hogy ezt önök is megismerték már. Tehát van egy összefoglaló dokumentum, amely majd így összefoglalja az összes közös vállalkozásra vonatkozó megjegyzésünket. Ez tehát az éves el eljárás, megnézzük a pénzügyi rendszert, megnézzük a tranzakciók legalitását a közös vállalkozások területén. Megvizsgáljuk azt is, hogy milyen külső audit készült el ennek a közös vállalkozásnak a tevékenységével kapcsolatban. Ami a véleményt illeti, tehát ez minden egyes közös vállalkozás nevében vagy vállalkozás esetében elkészül. A számvevőszék tehát most három esetben dolgozott, az IMI, amely innovatív gyógyszerekkel foglalkozik, és megnéztük a 2%-os küszöb teljesülését is, amely metodológiánkban automatikusan kell, hogy érvényesüljön. Ami az Artemis-t és az ENIAC-ot illeti, az az információ, amihez hozzáfértünk, az a Nemzeti Támogató Intézménytől származott, de nem volt elégséges ahhoz, hogy hatékonyan el tudjuk végezni az elemzésünket. Természetesen egyéb ajánlásokat is megfogalmaztunk, és egyéb adatot is kaptunk. A kifizetések körülbelül 50%-on állnak, a Clean Sky és a Cessar esetében az ex ante ellenőrzéseket kell megerősíteni. Az energia tekintetében a közbeszerzéseket kellene még javítani, illetve a bizottság belső auditjával való kapcsolattartást kellene javítani. Négy esetben Artemis Clean Sky, ENIAC és IMI, arra az eredményre jutottunk, hogy a keret rendelet nem megfelelően került végrehajtásra a belső auditok tekintetében. A hetedik kutatási keretprogramnál az információ, a kutatási információ nyilvánosságra hozatalával volt probléma. Ezeknek a közös vállalkozásoknak a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalában még javítaniuk kell az eredményeiken. Az ITER kapcsán pedig azt tudom elmondani, hogy a felépítési stádiumban nem megfelelő eredményeket találtunk. A 2012-es évre 6,6 milliárd euróról volt szó egyébként, de úgy tűnt, hogy ezeknek a költségdeviációknak nagyon komoly negatív hatásaik lesznek, költségbecslések sem voltak megfelelőek, Egyébként maximum 219 millió euróra rúg ez az összeg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és nagyon szívesen válaszolok a specifikus kérdésekre. Eh, will kolléga ook het woord nemen? Kollégák esetleg szeretnének szót kérni a számvőszék részéről? Nem. Greszle asszony szeretne először megszólalni, vagy pedig a közös vállalkozásoknak adjam ezt először? Akkor azt javaslom, hogy menjünk végig a közös vállalkozásokon egyességével. Hol is vannak? Ott vannak. Ez olyan, mint egy rossz tévéműsor, ahol nem tudjuk, hogy hol vannak a szereplők. Jobbra balra, ki szeretne először felszólalni? Kérem, hogy mondják el, hogy kit képviselnek, és a nevüket. I, I think you can take the left. Úgy gondolom, hogy a baloldal mikrofon önnek jobban állna. Uh, Köszönöm. Az innovatív eh, gyógyászat kezdeményezés eh, ügyvezetője vagyok, Michel Gormannak hívják. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Számövőszéknek, mert úgy gondolom, hogy eh, négy és fél évi működés után végre beérett a vállalkozás a számvevőszéki jelentések egymás után eh, eh, sorakoztak, és nagyon sokat segítettek nekünk az évek során. Eh, a hiba arányon körülbelül a 2%-os határ alatt van. Elsősorban azt szeretném elmondani, hogy ezt a problémát saját belső revizori rendszerünk, felügyeleti rendszerünk észlelte, mielőtt még a számvevőszék értesült volna róla, tehát ez jól mutatja, hogy mennyire jól működnek a belső kontrollrendszereink, pénzügyi ellenőrző rendszereink. Mi az oka ennek a hibának? Nos, több oka van ennek. Az első a kedvezményezettek jellegével függ össze. Olyan kedvezményezettekről is szó van, akik nem ismerik az EU szabályokat. A nagy cégek ismerik azokat, viszont nem jogosultak ilyen támogatásokra. Ezen kívül azonban több KKV és innovatív kutatócsoport kedvezményezett, akik tapasztalatlanok, nekik újak ezek a szabályok. Nos, mit tettünk annak érdekében, hogy a helyzeten fogást találjunk és megoldjuk? Nos, proaktív intézkedéseket hoztunk a kockázatok csökkentésére és a hiba arányok további csökkentésére például. Irányelveket fogalmaztuk meg a kedvezményezettek felé, amelyeket rendszeresen frissítünk. Több mint száz auditot indítottunk a mai napig és intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a jogosulatlanok kifizetett költségtérítéseket vissza kérjük, vissza szerezzük, behajtsuk. A megfelelő szabályokat, a megfelelő rendszer kiépítése a fontos, automatikus jelentésekkel csökkenteni az emberi hibákat, és bizonyos szempontból eléggé hatékonyak voltunk, mert ezzel az intézkedéssel sikerült a maradvány hibaértéket 3,6%-ra csökkenteni. Annyit szeretnék még mondani, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az eddig meghatározott elveket követve e, működjünk tovább, az elszámoltathatóság e, szellemében e, feltétlenül hangsúlyoznám, hogy rendszeresen E, ellenőrizzük azt, hogy az Európai Uniós pénzeket valóban a lehető legjobb célokra használjuk fel. Ezek az egészségügyi e, ágazatban a jelentős betegségek innovatív gyógymódjait ölelik föl. Tavaly sikerült a költségvetés IMI e, egy alá első részét teljes mértékben kihasználni, 91%-os végrehajtási iránya mind a a, a fizetések címkézése tekintetében, mind a tényleges felhasználásban idén az Alzheimer-rel kapcsolatban, korral kapcsolatban fogunk egy különleges programot indítani, 14 gyógyszergyárral, kutatói, egyetemi erőkkel megtámogatva a antimikrobiális rezisztanciával kapcsolatban, amely 25 ezer európai halálát idézi elő évente, ugyancsak hasonló program működik, tehát az IMI egyre inkább zászlós hajója az Európai Uniónak az egészségügy óceánján. They are looking at us and trying to reproduce tulajdonképpen ugyanúgy fogunk eljárni, ahogy az ennek támogatásával eddig, és reméljük, hogy az új IMI 2 eh, keretein belül folytathatjuk ezt a pár eh, partnerkapcsolatot. Informáci. Eh, Köszönöm szépen az információt. Junior úrnak fogom most megadni a szót az ENIAC képviseletében. Üdvözlöm. Márk Zsenió vagyok, és az ENIAC közös vállalkozás képviseletében vagyok itt. Először is szeretnék elnézést kérni, mert az igazgatónk, Vild doktor, nincsen itt a mai napon, sajnos nem tud a mai napon eljönni, de mindent megteszek annak érdekében, hogy az igazgatónk üzenetét át tudjam adni az önök szakbizottságának. Először is szeretnék megosztani önökkel néhány információt az ENIAC fejlődéséről. Ugyanis néhány héttel ezelőtt zárult le a hetedik kutatási keretprogramon belül az egyik programunk, és nagy örömmel értesíthetjük önöket arról, hogy 94%-át sikerült az allokált pénzeknek hatékonyan felhasználnunk. Összességében 63 projektet választottunk ki támogatás céljából, és a bérleti díjaknak egy részét is át tudtuk szervezni, illetve meg tudtuk takarítani, úgyhogy az előirányzatok tekintetében megtakarítást is tudunk felmutatni. Összességében 2,9 milliárd euróval dolgoztunk, ami úgy vélem, hogy nagyon jó eredmény, mind az ipar képviselői, mind pedig a programokban résztvevő országok, az ENIAC-ban résztvevő országok nagyra értékelték ezt az eredményt. Itt most az első lépcső végén vagyunk, 24%-ban nagy cégekkel dolgoztunk együtt, 65%-ban KKV-kkel, és 31%-ban pedig kutatási intézményekkel, illetve az akadémiai világ képviselőivel. Ezek azok a legutóbbi információk, amiket megkívántam önökkel osztani. És akkor most térjünk vissza a számvevőszék külön jelentésére. Az ENIAC természetesen szigorúan figyelembe vette a közös vállalkozásunkról szóló számvevőszéki külön jelentést. Egy tripartit eléggé egyéni rendszerben működünk mi, egy háromoldalú rendszerben működünk, a tagállamok és a bizottság részvételével. Összesen most 23 tagállam vesz részt az ENIAC tevékenységében, és az ipar képviselői is, úgyhogy egy meglehetősen egyéni modellel dolgozunk. Ami a támogatási szabályainkat illeti, az ex post auditot és ellenőrzést saját erőből hajtjuk végre, vagy pedig ez delegálható a tagállamok irányába is, hogy miért? Azért, mert a tagállami audit véleményünk szerint megfelelő megoldás, hiszen 23 különböző tagállammal dolgozunk, az 23 külön szabályrendszert jelent, és nyilván a helyi auditok ismerik legjobban az adott tagállam szabályait. Magukat a kedvezményezetteket nyilván audit alá kell vetnünk, hiszen, sokkal, hiszen nagyon komoly pénzösszegekről van szó ezeknél a programoknál. Ezért ezt az audit opciót választottuk már a programok elejétől kezdve. Az előző évben, sőt már 2012-től elindítottunk számos ellenőrzést és felülvizsgálatot, az elmúlt évben kidolgoztuk a megfelelő normákat. 161 tranzakciót ellenőriztünk összesen, és ezekben az esetekben is a tagállamok végezték az audit tevékenységet. Elindítottunk egy olyan rendszert is, amely a tagállamok által benyújtott audit tanúsítványok ellenőrzésével és összehangolásával foglalkozik. Ott tartottam tehát, hogy elindítottunk egy eljárást a tagállamokkal, amelyek segítségével az audit tanúsítványok validitását és tartalmát lehet ellenőrizni, és természetesen a bizottságnak a belső auditja is megfelelőképpen lezajlott. Így próbáltuk minden egyes tagállam esetében az ex post auditot elvégezni, méghozzá ilyen több lépcsős megoldással. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Artemis nevében Foster úr, igaz? Elnök úr, először is szeretnék összetett mondani a számvevőszéknek. Nagyon furcsán hazig ez, de a medical együttműködés lehetővé tette, hogy egészen komplex mechanizmust hozunk létre az évek alatt. Ez egy, egy három, eh, oszl, három lábon álló, eh, háromféle együttműködésbe kialakuló finanszírozási rendszer. Megértjük az utólagos ellenőrzéssel eh, kapcsolatos számvevőszéki aggályokat, de nagyon szorosan együttműködünk velük annak érdekében, hogy olyan megközelítést keressünk, vagy találjunk, amely a szubszidiaritás elmének is megfelel, így a tagállamok is megfelelő szinten részt vesznek a tanácsi rendelet ugyanebbe az irányban mutat. Azt hiszem, hogy tudni, tudunk találni egy megfelelő megoldást. Az elmúlt év intenzív tevékenysége folytatódhat így. Sok különböző kultúrát kell így összeegyeztetni ebben a gépezetben, de erről majd még beszélünk a költségvetés ígéretesvel kapcsolatban is megtette a maga megjegyzéseit a számvevőszék. A 2008-as iparági elvárások persze mások voltak. Nem tudtuk, hogy jelentős pénzügyi válság felé haladunk, amely végül megszorításokkal fog együtt járni, ami a tagállamok hozzájárulását csökkenteni fogja, és emlékszem, hogy az akkor biztosított EU-s források közvetlenül kapcsolódtak ahhoz, a, a, amit a tagállamok fizetnek, tehát egy, egy matching jellegű rendelkezés volt. Ez eléggé kellemetlenül érintett bennünket. Ezzel együtt több mint egy milliárd eurót be tudtunk fektetni kutatásfejlesztésbe olyan projektekbe, amelyek közvetlen kedvezményeket, vagy közvetlen hasznot hajtottak az európai innovációs kapacitás terén. Egy másik ügy, amelyet a szemvőszék felvetett, az a költségvetés tényleges felhasználásával kapcsolatos kérdések sora volt. A megközelítésben vannak bizonyos szimmetria hiányok a különböző tagállamokban, ez valóban késedelmekhez vezetett. A e tekintetben együtt kell működnünk a bizottsággal és a tagállamokkal, hogy észre és gyakorlatilag megadásokat találjunk a helyzet megoldására. E, ezzel le is zárnám a felszólásomat. Köszönöm szépen. Ehm, Köszönöm, mondja az elnök. Futó pillantásra tekintetlen asszonyra, aki Rübik helyettesíti. helyettesítik Rübi úr azonban, mintha megérkezett volna azóta. Megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kell kérnem, de az ITRE-ben ugyanebben az időpontban szavaztunk ugyanerről. Az ITRE a jövő, ez is a jövő, és nyilvánvalóan nagyon fontos a jogi alapok rendbetétele kifejezetten köszönet jár a számvevőszéknek, mert a hiba kvótákat mindig felfelé nyomják, ez annak a bizonyíték, hogy jól végzik a munkájukat, de ezen kívül van egy preventív funkciójuk is a közös vállalkozásokkal kapcsolatban, és bebizonyították, hogy hogy lehet a jövőben korrektebben végezni ezeknek a vállalkozásoknak a munkáját. Az, hogy magas hibakvótát állapítottak meg, ez azt jelenti, hogy jól végezték a feltáró munkájukat. És a jövőben jobban oldhatják meg a munkájukat. Én itt most azt szeretném külön hangsúlyozni, hogy természetesen arról van szó, hogy a kifizetési megbízásokat ezeket is javítani lehet, mert egyrészt a Költségvetési Szakbizottságban megharcolunk minden egyes euróért, hogy ne nyírbáljunk meg sok mindent, másrésztről viszont a kifizetéseknél nem mindig élnek a kifizetési lehetőségekkel, és gyakran kritizálják azt, hogy hát ha el se költik a pénzt, akkor miért kellett ennyi pénzt adni Nos, ezen kívül a határidők betartatása a projektek esetében itt azt hiszem, hogy az, ha gyorsabban dolgozunk, az különösen sok költséget spórol meg ezeknél a projekteknél. Pontosan ezeken a területeken nagyon szorít minket az idő, és aránytalanul sokat veszítünk azzal, ha elhúzódik a folyamat. Ezért köszönetet szeretnék mondani a vegyes vállalkozásoknak. Önök nagyon jó munkát végeznek, és a 22%-os kvótát illetően meg kell, hogy állapítsam, hogy bizonyos országok nagyon le vannak maradva, például Franciaország. És nyilván azok az országok is, ahol a gazdasági helyzet nem a legjobb. Különösen a KKV-kat kellene segíteni, hiszen az új munkahelyek 80%-át a KKV-k teremtik. Ne feledkezzünk meg róluk. Köszönöm szépen. Eh, Paul, zijn er collega's die het woord willen? Eerst. Szeretne a eh, más kolléga felszólalni. Köszönöm a jelentkezést. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne. Az artemis kapcsolatban. Először is a korábbi megjegyzésekben azt olvastuk a, a, a számvőszék részéről, hogy jó lehet eh, a politikák megfogalmazása a folyamatban van, további ö, eh, ö, eh, katasztrófa kezelési terv kidolgozásra van szükség. Mi újság e, ezzel mostanában? Másrészt a műveleti kiadások arány 50% alatt volt. Érdekelne, hogy 2013-ban ez javult-e. És aztán egy kérdés az ENIAC közös vállalkozáshoz. Itt is a kifizetés, a a kifizetések tényleges felhasználása nagyon alacsony volt, 52 százalék 2012-ben Kérdés, hogy 2013-ban ez milyen mértékben javult. Köszönöm. Dank u. Zijn er eh, nog collega's die het woord willen? Nee? Van-e még kérdés? Akkor Stavakekrész úr kérdésére várok választ. Nos, az első kérdésre válaszolva, Úgy gondolom, hogy itt a katasztrófa utáni problémakezelési tervről van szó, ami közös tevékenység. Nos, itt nagy előrehaladása nem került sor az elmúlt év során. A második kérdés az értelmészsel kapcsolatban a végrehajtási arány, a költségvetés végrehajtási arányára vonatkozott. Az ottani tevékenységek elsősorban a tagállamokkal való szoros együttműködésre alapultak, hogy megkapjuk a megfelelő transfereket tőlük a program részvevők javára, biztosítva azt, hogy lehetőleg simában megy az administratív eljárás a tagállamok és az Artemis vezetése között. Nagyon kis, de jelentős szervezeti módosítást javasoltunk, amely javította a tagállamokkal való kapcsolattartás rugalmasságát ebben magam is részt vettem. Úgy gondolom, hogy ez jelentősen javította az együttműködést, pozitív hatása volt a költségvetés végrehajtási arányára is. Nem tudom, ezzel válaszoltam a kérdésre. Goed, uh, geen vragen meer. Willen de heren van de Rekenkamer? Nem tudom, hogy számba összeg mondani valamit. Képviselők esetleg. Rübik úr. Nem? akkor szeretnék mindenkit megköszönni a felszólásáért, nagyon hasznosak voltak a vélemények, és eh, úgy gondolom, hogy idővel megszületik a mentesítés. Eh, következő napi rendi pont pedig eh, Kadenbach asszony különleges jelentése a 10-2013 szám alatt a közös mezőgazdasági politika a tanácsi rendelet 68-as cikkeje kapcsán Edward Fennessy velünk van, a szemvevőszék csapatával eh, Kadenbach asszony a szemvevőszéket hallgassuk meg először. Uh, thank you, Chair. Uh, eh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Elnök úr, képviselők, hölgyeim és öröm, először is elnézést szeretnék kérni a számvevőszék nevében, hogy az egyik számvevőszéki tagunk sajnos nem tudott megjelenni a bizottság előtt, hogy jelentés bemutassa. Nem érdeklődés hiánya miatt van ez így, sem pedig azért, mert nem lenne fontos ez a különleges jelentés. Sajnos valamennyi eh, számvevőszéki tagnak ma az elnök, elnök választáson kell jelen lennie. Távolétében én fogom bemutatni a jelentést, próbálok nagyon rövid lenni. A bizottság jelentéstevője Kárnbach asszony nagyon jól összefoglalta a véleményét a munkadokumentumában, úgyhogy néhány konkrét kérdésre fogok csak hivatkozni, amelyeket a számbevőszék szeretne hangsúlyozni. Az SPS, az Egységes Kifizetési Rendszer ugye 2013-ban, 2003 került bevezetésre, e, a közvetlen kifizetéseknek a e, termeléstől való elválasztására vonatkozott ez az akkor új rendszer. Ezen elvektől azonban el lehetett térni, a 68-as cikk derogációt adott, amelynek értelmében a tagállamok bizonyos támogató társi rendszereket fenntarthattak az új rendszerrel párhuzamosan. A 68-as cikkei az első oszlop, első pillér általános irányosságától eltért, a célja azonban nem az, a, a Rikapoli ismételt bevezetése volt, a fizetések össz, ismételt összekapcsolása, hanem bizonyos konkrét problémák megoldása. A rendelet azt mondta, hogy a derogációkat nagyon korlátozott és világosan meghatározott esetekben lehet csak használni. A bíróság megvizsgálta, pontosabban a számvőszék megvizsgálta, hogy a 68-as cikkely végrehajtása az megfelelő volt-e, és hogy kellő ellenőrző rendszer felállítására sor került el. a dövőszék azt találta, hogy a 68 cikk alatt nyújtott keret tulajdonképpen 113 rendkívül eltérő intézkedés foltvarat takarójával alakult, egyfajta mozaik rendszerré, egészen 2010-13-ig 6,4 milliárd eurós összes teljes költségvetéssel. A 65 cikkei azt mondta ugye, hogy csak világosan meghatározott esetekben lehet használni ezt a, ez, ezeket a, a programokat. A bizottságnak azonban nem nagyon volt beleszólása ezeknek az eseteknek az indoklásába, és a tagállamoknak nagyon nagy döntés, ez a mozgástere volt a bizottság nem tudott jogilag kötelező erejű intézkedésekkel fellépni, a tagállamnak meg nem volt más dolga, mint hogy értesítse a bizottságot arról, hogy eh, ezt a korábbi rendszert használta. Eh, nem volt megfelelő biztos, bizonyíték arra mutatóan, hogy eh, mindig jogosult volt, mindig jogos volt ezeknek a széttartó támogatási rendszereknek az alkalmazása, hogy ezekkel éppen hatékonyak lettek volna. Végül a számövőszék gyengeségeket határozott meg az administratív és az ellenőrző rendszerekben. Sajnos itt az a helyzet, hogy jól lehet a korábbi ellenőrzési rendszer meglehetősen bonyolult volt. Néha ezt tovább kell bonyolítani ennek érdekében, hogy a hatékonyság biztosított legyen. Ajánlásokat tett a számvevőszék, nevezetesen például, hogy a konkrét támogatásokat megfelelően indokolni kell a bizottság felé, és a bizottságnak ezeket megfelelően kell ellenőriznie. Másfelől pedig fontos lenne, hogy a közös irányítás értelmében a bizottságnak aktívabb szerepet kell játszani a, meg, a kritériumok meghatározásában, így tudja saját felelősségét megfelelően ellátni. Harmadrészt a tagállamokkal szemben követelmény kell, hogy legyen, hogy minden konkrét támogatási rendszer, amelyet be akarnak vezetni, valóban szükséges. Egyrészt hozzáadott értéket jelent a delegációk alapján, másrészt releváns, vagy az odaítélési kritériumok, vagy a támogatási szintek szempontjából, illetve megfelelő pénzügyi irányítást kell biztosítani ajánlás született arra is, hogy a tagállamnak megfelelő és átfogó e, irányítási, e, ellenőrzési és monitoring rendszereket kell felállítania, és ezeket a követelményeket már az intézkedés tervezése idején meg kell határozni az egyszerűség, a kritériumok ellenőrizhetősége szempontjából, stb. stb. Már akkor, amikor eldöntik azt, hogy egy ilyen támogatási rendszerre szükség van-e, vagy sem. Nos, az új kapban a 68-as cikk alatti támogatásokat leváltják az úgynevezett önkéntes összekapcsolt támogatások, voluntary coupled support jellegű támogatások, amelyeket az 52-55-ös cikkek szabályoznak a 1307 per 2013-as tanácsi rendelet érdemében. Erről a számövőszék már tett említést, és idézem is, mint hogy a specifikus támogatásra jogosult termékek listája és költségvetési plafonja emelkedik, magasabb lesz. Fontos, hogy konkrét értelmezést találjunk az olyan általános és homályos fogalmakra, mint például a nehézségek, a különösen fontos, és így tovább. A bizottság azt válaszolta erre a számvevőszéki megjegyzésre, hogy a bizottság által meghatározott feltételek eh, eh, érvényesülése mellett eh, a tagállamoknak a kizárólagos felelőssége meghatározni, hogy melyek azok a gazdálkodási vagy mezőgazdasági ágazatok, amelyeknek adott pillanatban nehézségeik vannak, és ezért támogatást igényelnek. A bizottság arra is elmutatott emellett, hogy az úgynevezett idézőjel nehézségek koncepciót eh, delegált aktusokkal eh, eh, kell meghatározni. A számvevőszék erre azt tudja mondani, hogy érdeklődéssel várjuk, hogy az úgynevezett nehézségeket hogy lehet konkrétan meghatározni. Ezért úgy gondoljuk, hogy fontos mindent megtenni ennek érdekében, hogy a számvevőszék ajánlásai érvényesek maradjanak a jövőbeni a munka során is. Köszönöm szépen figyelmüket, kollégám és jó magam rendelkezésükre állunk, hogy esetleges kérdéseiket megválaszoljuk. Köszönöm szépen, megadom a szót a jelentéstevőnek, mondja az elnök. Más képviselő szeretne esetleg később felszólalni. Éva, rendben. Köszönöm, Először is köszönetet szeretnék mondani, nagyon nagyra tartjuk azt, hogy még akkor is, hogyha az auditor maga nem tud itt lenni, a számvevőszék azért beszámolt nekünk. Igazából nem sok mindent tudok hozzátenni, elég nehéz helyzetben vagyunk, mert a számvevőszéknek van egy listája ajánlásokról, amelyek igazából mivel nem lehet kizárni a jövőbeni kapreformokat, ezért aztán nagyon nehéz ellenőrizni ezeknek az ajánlásoknak a végrehajtatását. 113 ajánlás született, és nagyon nehéz igazolni, hogy az adópénzeket, az adófizetők pénzét hogyan használják fel. Ez sem a táj, támogatottaknak, sem a tagállamoknak nem könnyű. Nagyon sok különböző intézkedést széloznak meg. A probléma maga azt mutatja, hogy általában véve a lakossággal nehezen tudjuk elfogadtatni az ilyen intézkedéseket, ha a plusz intézkedések nem járnak plusz kör, könnyítésekkel. Az 52-estől az 55-ös cikk cikkig olvashatunk erről a dokumentumból, és természetesen nem kell, hogy megvárjuk a bizottságnak a közleményét, de azért én a parlament részéről azt kérném, és azt szeretném elmondani, hogy komolyan veszük a számvevőszéknek a javaslatát, mert egyszerűen megengedhetetlen már, hogy a bizottság az 55-ös cikk alapján visszatopja ezeket az ajánlásokat. Szerintem egyértelművé kell tenni, hogy ebben a rezsimben mi az, ami támogatható. Köszönöm, Éva. Köszönöm, elnök úr. hogyha koherensek azok az érvek, amelyeket a számvevőszék megfogalmazott, és valóban jogi szövegben szerepel minden követelmény, az nagyon jó, de egyúttal a bizottság álláspontját is osztom, mi szerint fontos, hogy eh, az egységes kifizetési rendszerrel is megfeleljen a gyakorlat. Azért vannak ilyen kivételes rendszerek még mindig, mert egyes ágazatoknak különleges sajátosságai vannak, nagyon nehéz ágazati vagy mezőgazdasági kihívásokkal küzdenek, és az eh, SPS-t eh, a tagállamok többsége azért használta, mert lehetővé teszi számukra, hogy ezekkel a sajátos problémákkal szemben fölvegyék a kesztyűt kap nem régiben folyamban lévő módosítása reformja során az 58-as cikkei is módosításra került. Az új rendszer sokkal átláthatóbb lesz, jobban meg tudjuk határozni a tagállamok döntéseit, és ez azzal az elvel is jobban összefügg, ami a nemzetközi kereskedelem szabályait érvényre jutatja az új közvetlen kifizetési rendszer, amely letárgyalásra került, csökkenti eh, mégpedig 9-ről 1-re a finanszírozási eh, eh, összeget, tehát 9 csökkenti. A kedvezményezettek olyan ágazatok, amelyek gazdasági nehézségekkel küzdenek, nagy számú mezőgazdasági tevékenységre van szó. Ezen kívül, ahogy az Európai Bizottság hangsúlyozta, a legutóbbi kap reform óta lehet az a helyzet, hogy most már meg kell határozni a tagállamoknak, hogy mely ágazatokat választottak ki, és miért ezen különleges támogatások kedvezményezetjeiként. Megállapodás a különböző Európai Uniós intézmények között, és az Európai Parlamentként ezt a kompromisszumot meg kell védenünk mert bizonyos ágazatoknak valóban nagyon sajátos a helyzete. A helyzetnek megvannak maga gyengeségei és hibái, ez azonban minden kap intézkedésre igaz. Mindenesetre az Európai Bizottság sokat javíthat ezen a rendszeren, ez azt jelenti, hogy idővel szankcionálni tudjuk azokat a tagállamokat, amelyek szabálytlanságokat követtek el. Köszönöm szépen. A számvevőszék szeretne erre reagálni? Thank you, Chair. Well, um, I would say that... Elnök úr, köszönöm szépen. A szemvevőszék számára az a legfontosabb, hogy a jogalkotók figyelmét felhívja arra, hogy milyen korlátozó jellegű ez az intézkedés a jelenlegi formájában. Úgyhogy minket tényleg érdekelne, hogy a jövőbeli kábban hogyan fogják majd végrehajtani ezt az intézkedést, vagy ezeket az intézkedéseket, hogy megvannak-e a megfelelő garanciák, amelyeket az imént itt a tisztelt képviselőtársam is megemlített, hogy ezeket megfelelőképpen alkalmazzák-e. De hát természetesen a puding próbálja az evés. Köszönöm szépen. Némi probléma történt, mert az Európai Bizottság tagjának elfelejtettem szót adni. Sajnos a neveket sem adta át a bizottság, úgyhogy nem tudom önt bemutatni, uram, de megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Flavio Kotuvi vagyok, a DG Agrinál osztályvezető. Úgyhogy üdvözlöm Kadembach képviselőt, üdvözlöm a jelenlévő képviselőket, és akkor nézzük a külön jelentést a kappal e kapcsolatos problémáknál. Ez ugye a 73-as rendelkezés 68. cikkének végrehajtására vonatkozik. Kadenbach asszonynak köszönöm szépen a megjegyzéseket, köszönöm szépen az ajánlásokat. Elnök úr, a 2010-2013-as időszakban 25 tagállam kérte a 68-as cikk alapján megvalósuló specifikus támogatást. A specifikus támogatási rendszer végrehajtása kötött támogatásra vonatkozik, de ez az általános orientációkat a közvetlen kifizetéseknél nem kérdőjelezi meg, tehát a leválasztás az általános tendencia. A 3,5%-os nemzeti plafon természetesen megmarad, és a WTO szabályoknak is maximálisan meg kell felelni, hiszen szeretnénk megtartani a termelési szinteket, nem kívánjuk ezeket emelni. Ami a számvevőszék ajánlásait illeti, ezeket ugye a tagállamok irányába készítették el, és a jelenlegi jogalkotási keretben a tagállamok kizárólagos illetékessége az, hogy megnézzék, hogy melyek azok a termelési formák, illetve melyek azok a mezőgazdasági alágazatok, amelyeket a 68. cikk alapján lehet támogatni. Tehát a tagállamok tudják a prioritásokat kialakítani, hogy melyek legyenek a prioritásos támogatást élvező területek, régiók, alágazatok. Ugyanakkor természetesen mi is tudjuk, hogy vannak gyengeségei, gyenge pontjai ennek a rendszernek, és a társi jogalkotók ezért új jogalkotási keretet fogadtak el a káplaformon belül a jövőbeli problémák megelőzésére. Úgyhogy a tagállamokkal együtt a bizottság is megteszi majd a megfelelő lépéseket az új intézkedések, az új design érdekében, hogy a kapreformon belül megmaradhassanak ezek a kapcsolt támogatások. Elkészült például egy lista a támogatható ágazatokról és termelési alágazatokról, megvannak a százalékos adatok, megvannak a közvetlen kifizetésekre a nemzeti plafonok, megvannak az éves költségvetési plafonértékek, illetve a bizottság rábólint ezekre az adatokra, illetve hát hozzájárulását kell, hogy adja ezekhez az adatokhoz, amennyiben ezek egy bizonyos összeg fölött vannak. Ki lehet választani bizonyos termelési módszereket, ágazatokat, vagy pedig régiókat a speciális támogatásra. Természetesen le kell írni azt is, hogy a kapcsolt támogatást miért kívánják alkalmazni ezekben a régiókban vagy termelési ágazatokban, és hogy milyen eredményeket várnak a tagállamoknál megszületik a döntés, és utána a nemzeti plafontól el lehet térni, itt ugye 8%-kal dolgozunk, figyelembe véve az érintett régiót, vagy az érintett ágazatot, vagy termelési módot, és amennyiben ez indokolt, akkor el lehet fogadni ezt a magasabb szintű támogatási százalékot. A tagállamok döntését természetesen megvizsgálja a megnézzük, hogy vannak -e esetleg más alternatívák, hogy valóban fenntartható lesz-e ez a támogatás. A 2013 utáni időszakra vonatkozó KÁP felállít egy közös monitoring és felügyeleti keretet a tagállamokkal való együttműködésben, amelyel mérni lehet majd az új KÁP hatékonyságát, mind az első, mind a második pilléres intézkedéseknél. Elnök úr, figyelembe kell venni a számvevőszék ajánlásait, és ezekkel ezeknek a különleges ágazatoknak vagy régióknak a megsegítése is hatékonyabbá válik majd. Azok egy, az mindenki számára egyértelmű, hogy a delegáltaktusok kapcsán milyen nehézségek merülnek fel, illetve ezeket a nehézségeket ugye pontosan meg kell fogalmazni, és a közvetlen kifizetésekről szóló speciális munkacsoport vagy szakértői munkacsoport egyértelműen definiálta is ezeket a nehézségeket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek, hogy az imént elfelejtettem az Európai Bizottság képviselőnek szót adni. Kadenbach asszony, kérném, hogy zárja le a vitát. Ja, nur ein Hinweis an die Kollegen. Csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, és azt hiszem, hogy február 28-áig a jelentést még kiegészíthetjük, úgyhogy ha valaki szeretne még valamit beletenni, szóljon. Elnök, köszönöm szépen, akkor lezárom ezt a napi rendi pontot és koordinátori ülés következne, de először szeretnék valamit mondani Sören Söndergaardnak. Sören Söndergaard elbúcsúzik tőlünk, és a nemzeti politikában lesz aktív Dániában, fontos szerepet fog játszani. Én, ha jól tudom, ez az utolsó ülése mint QE koordinátor itt a kokobóban, úgyhogy minden kolléga nevében, amely kívül kevés van itt ma, de azért a nevükben, hogy mondjam el, hogy mindig nagy örömünkre szolgált, hogy önnel együtt dolgozhattunk. Nagyon sok minden nem mentünk át itt, a kokóban, és mindig nagyon konstruktív volt a hozzáállása. Én sajnálatosnak tartom, hogy elbúcsúzik az lp től de tudom, hogy fényes jövő vár önre a Dán parlamentben. Köszönöm, és megadom ennek a szót. Tusind tak, og tak for, for de pæne ord. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kedves magasztaló szavakat. A Dán parlament képviselője voltam 11 éven keresztül, és immár két mandátumot töltöttem az Európai Parlamentben, és az új feladatom ismét az, hogy a Dán parlamentben a képviselőségért induljak. Mindenképpen örömmel várom az új feladataimat. Örülök, hogy az Európai Parlament képviselője lehettem, különösen eh, szerettem a kokobűben dolgozni. Vannak bizottságok, amelyek nagyon politikai jellegűek, eh, ahol nehéz a politikai határokat átlépve együttműködni. Mások eh, szakmaiabb jellegűek, ahol a konkrét ügyekre lehet eh, koncentrálni. Ebben a szakbizottságban a politikai kiinduló pontunktól függetlenül mindig sikerült megállapodásra jutnunk abban, hogy az európai adófizetők által eh, kifizetett pénzeket a lehető legjobban eh, kell elkölteni. Úgy gondolom, hogy hozzá tudunk járni ennek a célnak az eléréséhez. Eh, örömmel fogok visszatekinteni erre az időszakra, mindenkinek minden jót kívánok, és akik újra indulnak a választásokon, azoknak pedig kézislátörést kívánok.